Dear colleagues, welcome to this. Kedves kollégák, örülök, hogy ide megérkezett mindenki. A plenárison való szavazás miatt a mai napi rendjeinket egy kicsit át kellett alakítanunk, és fél órával eltolnunk a kezdetet. Ez azt is jelenti, hogy már most is nagyon kevés időnk van, vagyis igen, igen fegyelmezetten kell haladnunk. Szeretném, hogyha el tudnánk fogadni a napirendtervezetet, és a 13-as napirendi pontot töröltük, mert a petíció beterjesztője visszavonta a petícióját. Ebben az értelemben el tudjuk-e fogadni a napirendet? Köszönöm szépen. Akkor következik a július 14-i jegyzőkönyv elfogadása, ezt is elfogadottnak tekinthetjük. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy nincsen ma délelőtt máltai tolmácsolás, viszont délután lesz. De tudom, hogy az összes máltai hallgatónk nagyon jól beszél angolul, tehát nem gondolom, hogy ez problémát jelent majd. A parlamenti képviselők új kollégával is találkozni fognak a petíciós szakbizottság titkárságáról, bemutatom Rita Biernes. Rita egy magyar nemzeti szakértő, és a magyar parlamentben dolgozott korábban kül kereskedelmi kérdésekben volt szakértő. Van egy másik új kollégánk is, Nikolete Petrea, ő pedig Romániából érkezett, a bizottságtól, a petíciós bizottság titkárságához érkezett szeptember elejéből. Mindenkinek gratulálunk a kinevezéséhez, és reméljük, hogy minden rendben lesz, és természetesen szeretnénk minél szorosabb együttműködést kialakítani ötös napirendi pont az egyéb napirendi kérdések. Vannak-e ezzel kapcsolatban megjegyzések? Nemrég volt egy kolléga, aki fel akart vetni egy témát, de nincs most itt. Ne haragudjon, nem látom a nevét, de őné a szó. Thank you, madam. Uh, Köszönöm szépen. János Wojciechowski vagyok, és uh, póttag vagyok ebben a szakbizottságban. Elnök asszony, én azt hallottam, hogy a koordinátorok uh, úgy döntötték, hogy lezárják a Smolenskkel kapcsolatos petíciót, amelyet Kohanovska és Kosszerman urak, hölgyek terjesztettek be. Nagyon sajnálatosnak gondolom azt, hogy ez megtörténhetett. Ez egy nagyon nehéz helyzetbe hoz engem, mert számomra fontos ez a kérdés, és elképzelhető, hogy a döntést inkább szakbizottsági szinten kellett volna meghoznunk. Ugyanis ez az ügy, ez a döntés nem belső nemzeti ügyként lett értelmezve, de nem erről van szó, ez egy alapvetően fontos téma, hiszen nem csak Lengyelországról van itt szó, hanem Hollandia is nem olyan régen hasonló helyzetben találta magát. A kérdés a következőképpen merül fel. Vajon az érintett tagállam képes-e megkapni az Európai Uniós segítséget akkor, hogyha valamilyen katasztrófa területén kívül történik meg. Jelenleg a mai formában ez a fajta segítségnyújtás nem valósul meg EU-s részről, Úgyhogy fontos lenne azt látni, hogy a szolidaritást és az Európai Uniós segítségnyújtást hogyan lehet ezt igénybe venni. Itt alapkérdésekről van tehát szó. És fontos például a nyomozáshoz szükséges bizonyítékok összegyűjtése, például a repülőgép roncs daraboknak a megtalálása, vajon ez bizonyítéknak, anyagi bizonyítéknak minősül-e vagy sem. Én szerintem ez nem egy politikai kérdés, és nem is szabadna átpolitizálni, ugyanis a jelenlegi lengyel hatóságok nagyon sokszor azt kérték, hogy küldjenek vissza Lengyelországba olyan tárgyi bizonyítékokat, ott, amelyek a különböző nyomozási eljárásokhoz szükségesek, de ezt soha nem kaptam meg. Hogyha az Európai Unió részéről lenne külső segítségnyújtás, akkor ez lehet, hogy megvalósult volna. Azt szeretnénk, hogyha az állampolgárok érdekeit védenénk, és ők szeretnék azt tudni, az állampolgárok, hogy számíthatnak-e EU segítségre vagy sem. És még egy utolsó dolgot is szeretnék el ehhez hozzáfűzni. Van egy konkrét javaslatom, a koordinátorok döntésével kapcsolatban ezt azt hiszem, hogy még egyszer felül kellene vizsgálnunk, és talán a lengyel hatóságokkal fel kellene vennünk a kapcsolatot azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e parlamenti szinten segítséget nyújtani, vagy európai bizottsági szinten. Hogy egyáltalán szüksége van-e a lengyel hatóságoknak erre a fajta segítségnyújtásra. Én arra szeretnék rámutatni, hogy a koordinátorok ülésén egyhangú döntés született, nem, többségi, többségi. Ne haragudjon, én ezt soha nem ö, támogattam, legalább négyszer vagy ötször szólaltam fel. Akkor elnézést. Ez egy többségi döntés volt, az én hibám, tehát többségi döntés történt, azt mondtuk, hogy ez egy fontos kérdés, befogadhatónak ítéltük meg, de ugyanakkor, mivel jelenleg Egyelőre nincsenek új fejlemények ebben az ügyben, és a bizottság korábbi petíciókat is figyelembe vett, ezért úgy döntött, hogy hasonlóképpen fog eljárni, mint korábban. A jelenlegi petíció esetében is. Tehát úgy döntöttünk éppen ezért, és ez többségi döntés, hogy lezárjuk ezt a petíciót. Ezt pedig most nem lehet jelenleg újra megnyitni. Itt a teljes szakbizottsági ülés során sem, tehát van egy ilyen döntés a koordinátorok részéről, és itt most le is zárnám az, ezt a vitát. Bárki más hozzá szeretne-e szólni? Mária szól? Általában a koordinátorok döntését zárt ülésen hozzák meg. Ilyenkor nincs uh, jegyzőkönyv, nincsen hallgatóság. Hadd mutassak rá ugyanakkor, hogy a szakbizottságot tájékoztattuk arról, hogy Európai Unió érintő ügyről van szó, és olyan kérdésekkel is foglalkozik, melyek a biztonság körébe esnek, másosabban pedig, és talán még fontosabb ez a vetülete a dolognak, nemzetközi külkapcsolatokat érint a tagállamok hatáskörében, illetve az EU harmadik államokkal való kapcsolatait. Releváns abban az értelemben is, hogy az Európai Uniós állampolgárok jogait érinti, hiszen lengyel, a lengyel állampolgárok EU állampolgárok, vannak konkrét jogaik, ebben az ügyben is. Két dolgot kértünk ennek megfelelően. Egyrészt azt kértük öntől, hogy tekintse befogadhatónak a petíciót, mert az előző döntése a bizottságnak helytelen volt, vagy legalábbis halasszuk el a vitát mert egy rendkívül fontos kérdés Lengyelország számára, éppen most aktuális. Ezért értünk ezekkel a kommentárokkal. Meghallgattam az elején is, amikor megnyitottam az ülést, és ám önt, a mai konkrét körülmények fényében és a váratlan szavazások miatt nem tudunk több időt szentelni ennek a témának most. A koordinátorok ülésén foglalkoztunk vele. Megint ugyanebben a témában kér szót? Kérem, 30 másodpercre szorítkozzék. Igen, azt asszony, rendben. Hadd fejezzem ki kétségemet afelől, miért, mi értelme részt venni a szakbizottság munkájában, hogyha ilyen fontos ügyben sem tudtam felszólalni a koordinátorok sem, holott milliókat érintő kérdésről van szó Lengyelországban. Ez a közvéleményt érintő ügy. Korábban helytelen döntést hozott a szakbizottság, ez nem jelenti azt, hogy minden más döntés ezen a hibás pályán kell haladjon. Szerintem súlyos hibát követel nagyon fontos kérdésben a szakbizottság azzal, hogy nem tekintébe fogadtatónak az ügyet. Köszönöm. Ez az kell a téma vitáját, és szavaznunk kell. Remélem mindenki elhozta és betette a szavazókártyáját a gépbe. Now. It's, it's actually the draft motion for állásfoglalás tervezet a kockázatos pénzügyi eszközök Spanyolországban címmel a petíció alapján, amelyet benyújtottak hozzánk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ellenőrző géppel. The vote is still open. van még a szavazás, mindenki szavazon kérem, lezárom. Elutasítottuk. Kettes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. Négyes, mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Nézzük meg, ellenőrizzük a négyest, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. elvezettük. Ötös módosító mellette, ellenem. Tartózkodó. Elvetettük. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem ezt ellenőrizni kell. Lezárom. Jó nagy többséggel elfogadtuk. Kérem magassatok ezeket. Nyolcas módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetve. 9 mellette, ellene, tartózkodók, elvetve, 11 mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagytuk. Ellenőrizzük, ám legyen a 11-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Nézzük meg ezt is géppel, 12-est. Lezárom. elvetettük. Egyes kompromisszumos módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elvetettük, de ellenőrizzük. Lezárjuk jóvá hagytuk. 14-es. Mellette. 14-es. Okafogyott lett. 16-os mellette tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 17-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elvetettük. 18. Három részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvettük. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 19 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük, második rész. Az elsőt nézzük meg géppel, első, 19-es első része, képi szavazás, megnyitom. Lezárjuk. Jóvá hagytuk. A második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem ugyanolyan többséggel jóvá hagytuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elvetettük. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodók elvetettük ellenőrizzük a 23-ast. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. Jó, hogy utána néztünk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 25 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Nézzük meg géppel ezt is, megnyitom. And the vote is... Lezárom. Elvetettük. 27 mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. 28 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 29 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Ellenőrző géppel megnyitom 29-ese. Lezárom. Elvetettük. 30 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodó jóvá hagytuk. 33-as mellette ellene tartózkodó elvetettük. 34 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 35 mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagytuk. 36 mellette, ellene, tartózkodók, fogadtuk, 37 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 38 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 39 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 40 mellette ellene tartózkodók jóvá hagytuk. 41 mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. Géppel nézünk utána a 41-esnek, megnyitom a szavazást. Lezárom. Jóba hagytuk. 42 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 43 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 44 mellette, ellene, tartózkodók, jóváhagytuk. Negyvenöt mellette, ellene, tartózkodók, jóváhagytuk. 46 mellette, Jelene. tartózkodók, jóvá hagytuk. 47 mellette, mellette, a 46-os önrözni akarják? Ám legyen. 46-osra megnyitom. Lezárom. Jóvá hagytuk. 47 mellette, ellene, tartózkodók, jóvá hagytuk. 48 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 49 mellette, ellene, tartózkodók elvedettük. 50 mellette, ellene, tartózkodók, jóvá 51 mellette, ellene, tartózkodók, jóvá 52 mellette, ellene, tartózkodók. Ezt géppel meg kell nézni, nem látom a kezeket. 52, megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 53. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 54 mellette Két részben. Első rész, bocsánat. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Nézzük meg a második rész géppel. Megnyitom. Lezárom elvetettük. 55 mellette, ellene tartózkodók, jóvágytuk. 56 mellette, ellene tartózkodók, jóvágytuk. 57 Elnőrizzük az 56-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Ötvenhetes mellette ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. 58-as mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk. 59-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 61-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 62-es, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 66-os. Ellenőrizni kívánják a 65-öset? Jó, ellenőrizzük a 65-öset. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 66-os módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 67-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Jó. Megnyitom. 67-esről. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 68 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69 mellette ellene tartózkodás Azt hiszem, ezt is ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetvenes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ellenőrizzük ezt is, a hetvenest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítottuk. Nem, nem, elfogadtuk, elnézést, elnézést, mondja az elnök asszony. Következik a 71-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezt is szeretnék ellenőrizni? Jó. Akkor megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. 72-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 73-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 75-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És jóvá hagytuk. Okay, so now this, this... Jó. Ez az eredmény most el fog jutni az elnökök értekezletéhez és utána nem tudjuk, hogy az eljárás során jóvá hagyják-e, hogy a plenárisra kerüljön a kérdés, vagy nem, de mi elköteleződtünk az ügy mellett. Yeah. So, we, let's move. Lépjünk tovább a nyolcas napi rendi pontra. Az éves jelentés a Petíciós Bizottság 2014 évi tevékenységéről a jelentéstevő, Geringer de Odenberg asszony. Meg is adom ennek a szót egy nagyon rövid nyilatkozat erejéig. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. E, Chciałam Państwu przedstawić... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy pár szót szeretnék szórni a jelentéstervezetről, amelyből jelentés fog születni az Európai Parlament Petíciós Bizottságának 2014 évi tevékenységéről. Elnök, ahhoz, hogy Géringer asszony hozzá tudjon szólni, kérem a képviselőket, hogy azonnal üljenek le, vagy hagyják el a termet. Lídia, ismét megadom a szót. Köszönöm. Néhány nagyon érdekes statisztikánk van a Petíciós Bizottság munkájáról 2014-ben. Csökkent 6%-kal a petíciók száma a korábbi évhez, 2013-hoz képest. Ezt a változást a következőképpen értelmezzük. Sok év után első alkalommal csökkent. Mi úgy gondoljuk, hogy ez azt mutatja, hogy most már a petíciók benyújtói jobban tudják, hogy mi lehet egy petíció témája. Ezen túlmenően az állampolgárok egyre inkább tisztában van annak azzal, hogy a petíciós bizottsághoz fordulhatnak. A petíciókkal eltöltött idő rövidebbé vált. Ez nagyon fontos. Általában ugyanabban az évben sikerül az ügyek többségét lezárni. Ez újdonság, ez új eredmény, mert elmondhatom, hogy az elmúlt években akár három, négy, öt évbe is telhetett, amíg ö, az eljárás lezárult. Az egy év az kivétel volt. Lehet, hogy van egy-két nagyon hosszú eset, de ezeknek a száma korlátozott. Tisztában vagyunk mindannyian azzal, hogy a petíciók rendkívül fontos eszköz a jogalkotóknak rámutatnak a hibákra, hiányosságokra a jogszabályok végrehajtásában. Ezen kívül lehetővé teszi azt is, hogy jobban harmonizáljuk a jogszabályokat az állampolgárok érdekében. Érdemes elmondani, hogy egy új portált hoztunk létre az interneten. Ez az új eszköz 2014 óta működik, mégpedig november hónap óta. Ez egy új internetes platform, ami nagyon jól működik. Ahogy az látszódik abban a jelentésben is, amelyet elemeztem. Könnyebb a hozzáférés, és könnyebb nyomon követni a petíció folyamatának a haladását is, valamint lehetségesé vált a petíciós hivatalal való kommunikáció, tehát a felek kapcsolatban maradhatnak egymással. Szorosan együttműködtünk az ombudsmannal, akit újra választottak. A korábbi hivatali időszaka nagyon rövid volt, mert csak az elődjének a mandátumát fejezte be, most teljes mandátumot fog kitölteni, és remélem, hogy a jövőben is ugyanolyan hatékonyan fog dolgozni, mint eddig. Arra is szeretnék rámutatni, hogy együttműködünk gyakorlatban a nemzeti, regionális és helyi hatóságokkal is. Gyakran a petíciók, amelyekkel foglalkozunk, az állampolgárok hangját fejezik ki, akik közvetlenül szólnak a parlamenthez azért, mert más szinteken nem hallgatták meg a problémáikat. Mi, az Európai Parlament ezért aztán felvesszük a regionális helyi szintekkel a kapcsolatot, és felhívjuk a figyelmüket a problémára, ami nagyon gyakran a kommunikációban rejlik. Azt is szeretném elmondani, hogy a tevékenységünk során nagyon fontosak a meghallgatások. Ezeket közvetlenül is megszervezheti a szakbizottság, de nagyon gyakran más bizottságokkal is együtt dolgozunk. Ez is nagyon hasznos lehetőség a problémák megoldására. De elsősorban hozzájárul ahhoz, hogy jobban lehessen végrehajtani a jogszabályokat. Nagyon hatékonyan működött ez a rendszer, és mostanra az állampolgárok tisztában vannak a rendszer létezésével. Nagyot javult a helyzet, de továbbra is tartsuk szemmel a helyzetet, és próbáljunk tovább javítani a kommunikációnkon. Missziók nem voltak a petíciós szakbizottságban, ebben a különleges évben, hiszen itt választásokra került sor. Az év első sorában tehát véglegesítettük azt a munkát, amit az előző terminusban kezdett meg a bizottság a második év, a, fél, a év második felében, most már nagyobb a bizottság, több tagunk van, és új elnök asszonyunk 12 éve dolgozom ebben a bizottságban, és e tapasztalatom alapján elmondhatom, hogy a jelentésem nagyon sok változásról, jó irányba történt változásról tud beszámolni. Egy pár érdekes statisztikát szeretnék még megosztani önökkel, amelyek a 2014-es jelentésünkhöz kapcsolódnak. Jelentős mértékben csökkent azon petíciók száma, amelyeket kapunk, és amelyek nem befogadhatóak. Tavaly kb. 40% volt ezeknek az aránya, 2014-ben 40%, 14-ben kevesebb, mint 30%. Tehát azok a petíciók, amelyek befogadhatóak, gyorsabban végzünk velük. Nem csak azért, mert csökkent körülbelül 100 darabbal a számuk, hanem azért is, mert sikerül sikerült gyakran már évek óta fennálló petíciókat lezárni. A petíciók száma nagyjából változatlan maradt a következő országokból Németország, Spanyolország, Olaszország és az Egyesült Királyság. a legkevesebb pesztíció Észtországból és Luxemburgból érkezett. Ez is változatlan adat. A témák, amelyeket érintenek a petíciók. Itt sincs semmi újdonság, de néhány téma még fontosabbá vált, mint a korábbi években. Az igazságügy és a környezetvédelem továbbra is a legfontosabb problémák, de a belső piaccal kapcsolatban is volt egyre növekvő számú petíció. Az egészségügy és a szolgáltatás, a közlekedési szolgáltatások tekintetében is nőtt a petíciók száma 2013-hoz képest. Nyelvi jellegű változtatásokra is szeretném felhívni a figyelmet. A domináns nyelvek az angol és a német. Követi őket a spanyol, az olasz. Mindazonáltal kaptunk sok petíciót más nyelven is, nemzeti nyelveken. 72%-a a petícióknak a négy domináns előbb említett nyelven érkezik be. A metódussal kapcsolatban is voltak változtatások. Egy pillanat, és már is befejezem. Az e elmúlt években nagyon sok petíciót közvetlenül nyújtottak be az Európai Parlamenthez, jelen pillanatban nagyon gyakran online nyújtják be ezeket, mégpedig a többségében az eseteknek. Ez lehetővé teszi azt, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. Remélem, hogy az egész jelentést el fogják olvasni, mert nagyon érdekes. Összefoglalásképpen pedig szeretnék a saját jelentéstervezetemre is szeretném erre felhívni a figyelmüket. Köszönöm szépen. Elmondanám az ütemtervet. Október 15-én fogjuk ezt megvitatni, és természetesen mindenki addig újabb gondolatokat fűzhet hozzá ehhez. Módosítások beterjesztésének határideje október 20, és a szakbizottsági szavazás december 3-án lesz. És valószínűleg januárban kerül a plenáris elé, de ez még nem biztos. Köszönöm szépen! És akkor most menjünk át a következő napi rendi pontunkra. Ez a 9-es számot viseli. 21 58-as petíció 2014-ből Andrei Dolineaszki és Viktor Negrescu román állampolgárok. Román állampolgárok diszkriminációja más tagállamok részéről, mint Egyesült Királyság, Olaszország vagy Spanyolország. Viktor Negrescu itt van, köreinkben, úgyhogy át is adom önnek a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a titkárság munkáját. Most először vagyok itt a Peti szakbizottságban, de látom azt, hogy tényleg működik, és nagyon demokratikus ez a szakbizottság, amennyiben befogadja ezeket az érdekes petíciókat, úgyhogy ez nagyon jó példája annak, hogy az Európai Parlament mit tehet. Egy petíciót szeretnék beterjeszteni, bemutatni, és ezt románul fogom megtenni. A 227-es cikk értelmében fordulunk a, a petíciós szakbizottsághoz. Románia egy civil tevékenységről szeretne beszámolni. Dolineászki úr, és még más 20, és ezen kívül még 20 ezer román állampolgár csatlakozott ehhez a petícióhoz, ugyanis nagyon sok olyan eseményt tapasztaltunk, amelyek egyre kijelzik a helyzetet az Európai Unión belül. Szeretnénk, hogyha megszűnne ez a diszkriminatív megközelítés, és egyre toleránsabbá válnának az európai államok. Diszkriminatív gyakorlatokat tapasztaltunk, amelyek európai állampolgárokat sújtanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy a rasszista úszítás, az idegengyűlölet már a történelem során megmutatkozott, hogy milyen negatív hatásokkal lehet, úgyhogy itt szeretnénk az alapvető Európai Uniós értékekre az összes európai tagállamból származó emberek számára biztosított egyenlőségre hivatkozni, amelyek egyébként az alapjogi kartában is benne foglaltatnak. Mindenféle diszkriminációmentesség szerepel ebben a szövegben, akár etnikai hovatartozás vagy csoporthoz való hovatartozás alapján való diszkrimináció tiltása. Itt tulajdonképpen az egész Európai Unió alapjai remegnek, akkor, amikor a román állampolgárok ellen diszkrimináció valósul meg, ebben a nehéz időszakban ezeknek az állampolgároknak a diszkriminációja az egész Európai Unió alapjait rengeti meg. Az ilyen idegen gyűlölettel teli megnyilatkozások nagyon sokféleképpen jelenhetnek meg. Például az Egyesült Királyságban láthattuk ezt. Például volt olyan román személy, aki, akiről azt állapították meg, hogy nem praktizálhat orvosként, de más területeken is mutatkozott diszkrimináció Olaszországban. Például román állampolgárok nem kaphattak szívátültetést csak a nemzeti hovatartozások miatt. Más országban pedig a román gyermekeket utasították ki a szobodákból. Az emberek úgy gondolják, hogy Franciaország, a francia emberek egy része úgy gondolja, hogy a románok túl nagy költséget jelentenek Franciaországban, és ezért még akár üzletekbe se engedik be őket. De mondhatunk más példákat is, Németországtól egészen Hollandián át bárhová. Ez nem tolerálható. Nagyon sok kolléga azt mondja, hogy ezek az esetek részben nem mostani esetek, hanem egy vagy két évvel ezelőtt történtek meg, de a diszkrimináció az nem köthető időponthoz, tehát az, hogy ezek a személyek diszkrimináció áldozatai lettek, nem érdemelték ezt meg. Tehát az biztos, hogy nem konkrét állami megközelítést mutatnak, hanem egyedi eseteket, de ezekből az egyedi esetekből látjuk azt, hogy felépülnek a láncreakciók. Mindenki az Európai Unió részét képezi, Európán belül nem lehet különbségeket tenni, és több mint 20 ezeren írták alá ezt a petíciót. És itt csak Románia egy konkrét megyéjében gyűjtöttük össze ezeket a példákat, mert ott elég sokan vannak olyanok, akiknek a családjában vannak külföldön élők. Én jó magam is egyébként 9 éven keresztül máshol éltem, Románián kívül éltem, és nekem is vannak olyan tapasztalataim, amik ezt mutatják. Az is igaz, hogy néha a román állampolgárok problémát jelenthetnek, de ugyanakkor más román állampolgárok pedig épp úgy hozzájárulnak a jólét kialakításához, mint máshonnan érkező állampolgárok. Persze vannak, vannak olyan állampolgárok, akik tanárként dolgoznak, vagy művészként hozzájárulnak az adózáshoz, és ezt is figyelembe kellene venni, és talán ezeket az eseteket is jobban, nagyobb publicitást kellene ezeknek adni. A román állampolgárok egyenlő bánásmódot érdemelnek meg más állampolgárokhoz együtt, és egyelőre az Európai Uniónak nincsenek olyan intézményi mechanizmusai, amelyek a diszkrimináció és a xenofóbia irányába való elcsúszást meg tudják akadályozni. Tehát szeretnénk, hogyha ez megszűnne, nem szabad tolerálni ezeket az eseményeket, sőt, nagyon gyakran bizonyos tagállamokban még akár a hatóságok beleegyezésével történnek meg ezek az események. Ugyanis ezen keresztül valósul meg a diszkrimináció intézményesülése. Nem szabad tehát tolerálni, és hozzájárulni a diszkriminációhoz más európai tagállamból érkező állampolgárok ellenében. És ez megint csak hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió alapjaiban remegjen meg. A néppárt részéről szeretnénk, hogyha egy állásfoglalás születne, illetve a az Európai Parlament részéről egy ilyen állásfoglalás nagyon hasznos lenne, mert ezzel lehetne az ilyenfajta tevékenységet, viselkedésformát elutasítani. Konkrétan most román állampolgárokról beszélünk, de lehetne más példát is felhozni, és végül szeretnénk azt is elérni, hogy az Európai Bizottságban és az Európai Parlamentben legyenek olyan intézkedések, amelyek büntetéseket fogalmaznak meg más tagállamból érkező állampolgárok ellenében elkövetett diszkrimináció eseteire. Köszönjük szépen, hogy támogatnak bennünket. Thank you very much. Köszönöm szépen. És most pedig szeretném ennek a szakbizottságnak a nevében kifejezésre juttatni hogy nagyon sajnálatosnak gondoljuk az ilyen eseteket, nagyon sajnáljuk, hogy ilyen tények megvalósulhatnak, és az lenne a jó, hogyha nem kellene itt ebben az Európai Unióban egyáltalán beszélni erről a kérdéskörről. De ezen felül reméljük, hogy önök érzik azt, hogy minden olyan személyt támogatunk, akit diszkrimináció ér. Most az Európai Bizottság információkkal látott el bennünket, azt mondták, hogy egyelőre nem tudnak teljes körű választ adni, és ezért a bizottságtól egy írásbeli választ kellene kérni, mindenféle késlekedés nélkül. Most pedig itt van az Európai Bizottság részéről Mihály Meduna, önnek fogom megadni a szót, hogy szóban napra kész választ adjon erre a felvetésre, kérésre, petícióra. Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, ahogyan azt Juncker elnök úr is politikai iránymutatásaiban hangsúlyozta, hogy a politikánkban, az Európai Unióban a diszkrimináció teljes mértékű tiltását tűztük zászlónkra. Ez az egyik sarokköve az Európai Uniós értékeknek, és egyébként legmagasabb szinten az európai jogszabályokban foglaltatik, mint például az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkében, vagy pedig a 21-es cikkben az EU alapjogi kartájában. A diszkrimináció tiltása rendkívül fontos kérdésé válik akkor, amikor a szabad mozgásról beszélünk, amely egyébként egyike annak a négy szabadságnak, amely a belső piacon megvalósul. Az európai állampolgárok szabad mozgása ö, hozzá tartozik az európai állampolgárság fogalmához több mint 40 ezer külföldi állampolgár változtatott lakhelyet, és ahogyan azt a legutolsó nép számlálások alapján kiderült, Románia volt a legmagasabb, tehát Romániában volt a legmagasabb azoknak a személyeknek az aránya, akik külföldön kerestek munkát, illetve letelepettek külföldön, 2 millió 300 ezer személyről van szó. Itt azt is szeretném elmondani, hogy fontos ebben a tekintetben az erőteljes európai jogalkotás, a diszkrimináció mentes európai jogszabályok megerősítése és a megfelelő védelmi mechanizmusok. A karta maga is biztosítja azt, hogy a tagállami állampolgároknak joga van ahhoz, hogy munkát keressenek más tagállamban, vagy más tagállamokban szabadon szolgáltatásokat nyújtsanak. Ahogyan egyébként a 31-es cikkből azt olvashatjuk, hogy megfelelő fair bánásmódot kell biztosítani, és azonos munkakörülményeket, mint más tagállamból érkező munkavállalóknak. Tehát nem szabad, hogy diszkrimináció valósuljon meg, ahogyan ön is elmondta. Azok, akik akik ilyen diszkrimináció áldozataivé válnak, olyan specializált testületekhez fordulhatnak, amelyek például a fogyasztói jogok sérülése vagy a munkajog sérülése esetén jogorvoslatot jelenthetnek. A mobilitás terén nagyon sok tanácsadó szervezet is létezik, amelyek hatékony segítséget tudnak nyújtani olyan európai állampolgároknak, akiknek az Európai Uniós jogai sérültek. Szeretném mindenkit arról biztosítani, hogy az Európai Bizottság mindent megtesz ennek érdekében, hiszen a szerződések őreként a feladatunk az, hogy teljes mértékben megfelelően tehát ellenőrizni tudjuk azt, hogy a tagállami jogszabályok teljes mértékben megfelelnek az Európai Uniós magasabb rendű szerződéseknek. Amennyiben szükséges, azokhoz az eszközökhöz nyúlunk, amelyek a szerződésben foglaltatnak, például a szabálysértési eljáráshoz. Az európai állampolgárokat ért támadásokat elítéljük, a tagállamoknak közös felelősség az, hogy a szabad mozgást lehetővé tegyék, és ezt a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés érdekében valósítják meg. Ezen felelősségi körökből fakadóan az Európai Bizottsághoz bármelyik tagállam bármikor segítséghez for, segítséget fordulhat, és egy kommunikációt is elfogadott az Európai Bizottság novemberben, tavaly novemberben a szabad mozgással kapcsolatban. Éppen ezért mi az Európai Parlament támogatását is nagyra becsüljük. Fontos az, hogy az Európai Parlament és annak tagjai segítsenek abban, hogy a szabad mozgás elve megvalósuljon. Sajnos csak július végén kaptuk meg ezt a petíciót, tehát most jelenleg vizsgáljuk még a petíció esetét, eseteit. Szeretnénk megkérni a tisztelt parlamenti képviselőt és a petíció beterjesztőit arra, hogy több részlettel szolgáljanak azon incidensekkel kapcsolatban, amelyek a petícióban szerepelnek. Ugyanis azt szeretnénk, hogyha hatékonyan tudnánk nyomon követni ezt az eset, ezeket az eseteket. Ugyan tudomásunk van arról, hogy léteznek ilyen incidensek, de az biztos, hogy 11 incidensről van itt szó, ezeknek a nagy része azért teljesen új volt számunkra. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a jövőben folytathatjuk ezt a vitát. Köszönöm. Ez így legérdekesebb és legfontosabb vita, amely egyáltalán lefolyhat mert pontosan az alapjogok és az egyenlő elbánás elvét érinti. Most megnyitom kollégáim előtt a teret, először is. Curtin Dolan. Thanks very much, and um, thank you to Victor and the petition. Köszönöm. Viktor és a benyújtók munkáját. Teljes mértékben egyetértek Viktorral, amikban, hogy tényleges veszély érezhető az idegen gyűlölet erősödésével Európában, amely diszkrimináció is vezet, és európai parlamenti képviselőként mi kell, vállaljuk a felelősséget, abban is hogyan szólalunk fel a közvélemény előtt. Nagyon sajnálatos az, hogy a szakbizottság két brit tagja teljesen más hangon beszél a nemzeti vitában az európaiakról, mint nincsenek itt hogy meghallgassák azt a bírálatot, amelyet románok fogalmaztak meg a britanniai tapasztalataikról. Szerintem a politikusoknak feladata az is, hogy elkerüljék a félelemkeltést, a populista, rasszista, idegengyűlölő nyelvezet használatát elkerüljék a közvélemény előtt, különösen, és ez különösen érvényes európai parlamenti képviselőkre. Szerintem a diszkrimináció harcban erősítenünk kell a munkát. Különösen a gazdasági válság során nagyon sötét árnyak vetültek fel, és sötét erők kaptak lábra. Ezen a földrészen jól tudjuk, mit jelentenek ezek az erők hosszabb távon. Ami a, a, a brit vonatkozását illeti, néhány pontot szeretnék a brit összefüggésbe helyezni. Nem a brit kormány nevében beszélek, és tudunk kell, hogy az elmúlt hat évben törvénymódosítások történtek Nagy-Britanniában, 2010 óta pontosan. Munkáspárti képviselőként mi nagyra értékeljük például a nemzetközi diákcsere rendszerét, EU-n belüli és azon kívüli diákok is hozzájárulnak az oktatási rendszerünk, kutatás és általában a gazdaság erősödéséhez. Jól tudjuk, hogy az EU bevándorlók nettó hozzájárulók a gazdaság erősödéséhez, tehát pluszt hoznak a román és bolgár diákokra kivetett szabályok, amelyeket 2014 elején, 13 végén vetettek be, és most minden EU diákra kiterjesztettek, akik a Nagy-Britanniában tanulnak, ezek nem az egyetemi bejutást szabályozzák, hanem a diák hitel megélhetésre való felhasználásának szabályait érintik. Az Európai Parlamentben felmerült a kérdés, hogyan tudjuk biztosítani a diákok szabad mozgását az EU-n belül. Mert vannak olyan választóim, akik azt írnak nekem, és azt írják, nekik joguk van hogy e EU más országaiban tanulni, de nem kapnak az EU más országaiban úgymond megélhetési hitelt, amely nélkül nagyon nehéz sokszor a tanulás jogát érvényesíteni. És visszafelé is igaz ez Nagy-Britanniában. A petíció utal arra is, hogy nagyon drága a, a lakhatás Nagy-Britanniában. Nagy-Britanniában katasztrofális a, a, a lakáspiac helyzete, a lakásár és a lakbér. Ez mindenkit érint Nagy-Britanniában. A Brit Diák Szövetség most publikált egy tanulmányt, amely konkrétan a diákok helyzetét vizsgálja a lakáspiacon. 25%-kal nőtt a diákok által fizetett lakbér az elmúlt években. A diákok 50%-a brit és külföldi nehézségekkel küzd a lakbér megfizetésében. Úgyhogy ez, aki külföldről érkezik, azt, azt nem megrázza a brit lakáspiac helyzetet, de ez nem a külföldiekre vonatkozik, ez az adott helyzet Nagy-Britanniában. Az is igaz, hogy alacsony bérű a munkavállalók azokat érint a leginkább ez, legyenek azok állampolgárok vagy nem. A, a Labour próbál foglalkozni ezzel, és igyekszik megakadályozni a, a munkaerőpiacon a kizsákmányolást. Aztán van egy kérdés a szegénység küszöbb élő, alatt élők. A brit lakosság egyharmada a hivatalos szegénységi küszöb alatt él. Ez május adatok szerint, ez nagyon súlyos probléma, sürgős lépésekre van szükség a makrogazdasági szakpolitikában is, általában a politika tekintetében a, a munkahelyek minőségét illetően, a bérpolitikát tekintve, legyen az bevándorló munkavállaló vagy, vagy brit állampolgár az, aki a, a e körülmények között él. Azok az egyenek, akik a diszkonáció áldozatai voltak, arra bátorítom őket, hogy forduljanak bírósághoz, pereljenek, érvényítsék jogukat, és az Európai Bizottsággal, ami együttműködő, mi brit képviselők sejtőhetünk, bármit ez ígyben, akkor szívesen megtesszük. Köszönöm, mivel nagyon szorít az idő bennünket, 45-kor, azaz három perc múlva el kell hagyjuk a termet. Most megadom a szót Martin úr önnek egy percben, és aztán Csáki Pálnak egy percben, és aztán lezárjuk hiszem három percünk van. Összesen. Kérem mindenki fél percben. Je veux me faire ça en vase. 20 másodperc. Tá, én is csatlakozom ezekhez a megfogalmazott sajnálatos szavakhoz, és támogatom Viktort. Amit a tanács mondott, azzal egyetértek, az Európai Unió az emberi jogokat kell, hogy védje, ezt tudni kell, és rajtunk keresztül ezen a plenáris termen keresztül nagyon gyakran xenofób, rasszista szavak hangzanak el, ezt el kell ítélni. A rasszizmus bűncselekmény, ezt minden európai ország meg kell, hogy tanulja. Igen, mindenki osztja az önvéleményét, uram. Most pedig megadom Pálnak a szót. Ďakujem pekne, takže dve vety Köszönöm szépen. Két mondat. Azon gondolkoztam, hogy mit tehetnénk. Van egy jó javaslat, mely szerint várjuk meg az Európai Bizottság írásos nyilatkozatát. Elnök asszony, nyomon követtem a helyzetet, amit a petíció benyújtója említett, hogy van diszkrimináció, és az Európai Bizottság azt mondta, hogy vannak olyan dokumentumok, amelyek meg tudnák ezt akadályozni. Nem tudom, hogy ezek az Európai Uniós dokumentumok eléggé hatékonyak-e. Talán el kéne gondolkoznunk azon, a szakbizottságunkban is, hogy kezdeményezhetnénk egy olyan meghallgatást, vagy szemináriumot, vagy munkacsoportot, jó-jó, tudom, hogy elég sok meghallgatást terveztünk már, de az európai jogszabályok tartalma elégséges-e, hogy a diszkrimináció különböző formáit megakadályozzuk, elég hatékonyak ezek a dokumentumok. Nagyon röviden adom meg még egyszer a szót. Nagyon-nagyon röviden azt szerettem volna elmondani, hogy teljes mértékben támogatom a kolléga által beterjesztett petíciót, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az elmúlt plenáris időszak alatt egy jelentést fogadtunk el, ami pont az alapjogok megvalósulására vonatkozik. Ennek a jelentésnek nagyon pozitív volt a kimenetele, egy mechanizmust vezettünk be az Európai Unióban az alapjogok megvalósulásának ellenőrzésére vonatkozik. Végül is nagyon nagy siker volt, a parlament több, igen nagy többséggel elfogadta, noha az elején még elég sok ellenkező érv is volt. Azt hiszem ez lesz a jó út, ezen kell tovább haladnunk, harmonizált formában kell ellenőrizni azt, hogy megvalósuljanak az alapjogok. give the floor back. Köszönöm, nem adom vissza a szót a bizottságnak most. Ám akkor ezt hozzátenném. Mindenképp hozzá akar szólni? Akkor ön megkapja 20 másodpercre. Köszönöm mindennyiüknek. Alapjogokról van szó. Az európai mobilitásról beszélünk. A diák hitelek esetében be kell lássuk, hogy románokkal és bolgárokkal kezdték. Vajon miért csak egyeseket emeltek ki, tehát elálló eh, állampolgárok közül a román munkavállalókat kötelező a brit, kötelező a brit munkaadó, hogy, hogy túlárazott lakásokban lakjanak, ott béreljenek lakást. Jogi intézményekre van szükség, konkrét testületekre, hogy felképjük ez ellen. Valóban a xenofób eh, idegengyűlölő szöveggel fel kell vennünk a, hat, a harcot, és köszönjük szépen a olasz barátainak a támogatást. Hagy mutassak rá, hogy a szakpolitikai osztályunk kiad egy tanulmányt majd, amelyet a LIBE és a, a Petíciós Bizottság közösen rendelt meg. Októberre kerül ki a tanulmány eredményes végrehajtása az állampolgári jogoknak az Európai Unióban való szabad mozgás során lesz a címe nagyjából. Én várom ezt a jelentést, szerintem nagy hasznunkra lesz, a munkánk során, amely tovább folyik majd, mármint a munka. A petíciót nyitva hagyjuk, ez a döntés született, igyekszünk feltárni annak lehetőségét, módjait, hogyan tudjuk a problémát megjeleníteni és megoldásokat találni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és most mindenkinek jó utájat kívánok az ebédhez.